deuxième euh, lecture du recast ferroviaire, du premier paquet ferroviaire. Et je donne la parole à son héroïque rapportrice, à Madame Deborah Serracchiani. Vous avez la parole. Apprezzo, grazie Presidente. E, dunque, ehm, siamo andati avanti quindi con eh, la discussione nei triloghi. Naturalmente nei triloghi abbiamo tenuto ferma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 dichiarazioni di voto eh, già, già indicate nella prima lettura. Grazie. Merci, euh, Madame Serracani. Euh, je cède maintenant la parole euh, à Monsieur Werner Kuhn pour le PP. E. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Als Schattenberichterstatter für die äh, EVP-Fraktion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 Et évidemment, du point de vue de la Commission, euh, chacun de ces compromis est un progrès. Et je vous en remercie. Merci. Merci, Monsieur Paquet. Et à Madame Serracani, avec la bénédiction de la Commission, euh, vous avez euh, le mot de la fin. Grazie Presidente, grazie eh, per chi è intervenuto. Io naturalmente su alcune questioni che sono state sollevate, che però fanno parte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 I would ask the European Commission and the Member States to report back to me and in fact the Transport Committee by June 2013 on its progress. With Konkrétan jelentsék, hogy végrehajtották-e már múlt időben a jogalkotást. Ami a politikai hozzájárulást illeti, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy emlékeztessem a tagállamokat arra, hogy az egységes európai bolt céljának elérésével kapcsolatban Tíz évvel ezelőtt a parlament és a tanács túlnyomó többséggel támogatta az, annak az elvét, és elkötelezte magát mellette. Akkor még nagyon fragmentált volt, és még most is az ez a piac. Nagy többséggel támogattuk az elvet tehát és éppen ezért a tagállamoknak proaktívan végrehajtás mezeire kéne lépniük, hiszen most van a végrehajtási fázis, a nemzeti politikai prioritásokban tükröződnie kellene az európai eldöntött prioritásoknak. Miközben egyre nagyobb a verseny, annál nagyobb a motiváció arra, hogy minél gyorsabban bevezessük a rendszert, a versenyképességünk a tét, az előnyei az új rendszernek tagállami szinten is jól mérhetők lennének a saját nemzeti gazdaságaikra, a környezetükre, munkaerőpiacokra, hogy már korábban elmondtam az előnyök az egész beszolgáltatói láncnak jót tennének a lég repülőgépépítőknek és a turisztikai iparnak egyaránt. Az európai légirányítási ipar átszervezése kapcsán meggyőződésem, hogy az SCS, az egységes égbolt bevezetése nagyon sok jól fizető, magas kvalifikációt igénylő munkahelyet teremtene, és a második világháború óta működő rendszereket át kell állítani egy teljesen új alapra. A funkcionális légterek bevezetésével 35 különböző rendszer működik, és az egységes égbolt ezeket egységesíteni és automatizálhatóvá tenni, sokkal mobilisabb lenne a légirányítók köre is, nem csak a pilótáké, mint jelenleg, és ettől sokkal rugalmasabb lenne az egész iparág. Nyilván a tagállamok között nagy különbségek vannak, ezért kiegyensúlyozott módszert kell követni a CS végrehajtásakor. Nagyon aggasztó, hogy minden területen le vagyunk maradva gyakorlatilag. A harmadik államoknak pedig noha az erőforrások kevesek, a szolgáltatókkal együtt, együtt proaktívan kéne a jogalkotás végrehajtásán munkálkodniuk. A szomszédos országokkal való együttműködés is alapvető, a civil és a katonai repülési együttműködés is, nemzeti szinten pedig nemzeti szinten is erősíteni kell az együttműködést. A politikai hozzájárulás fejezet végén pedig megismétlem, hogy a küszöbön áll a finanszírozás következő szintjéről kötendő megállapodás. Végül pedig a képítési stratégiáról szólván, a pénzügyi beruházás sok eddig jelentősek voltak a kutatás és fejlesztésbe, és itt az ideje, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok sikeres és megfelelő idejű végrehajtásával életbe léptessük az intézkedéseket. A Cezár technológia nélkül az egységes európai égbolt megvalósítás egyszerűen nem lehetséges. Ezért az iparnak komolyan kell vennie a projekt kiépítési szakaszát. A gyártók technológiai már rendelkezésre állnak, így elérhető cél az egységes európai égbolt sikeres végrehajtása. Ráadásul a kísérleti programok sikere azt is bizonyítja, hogy az elmélet a gyakorlatban is működőképes bár elismerem, hogy ez nem költségek nélküli, a rendszert most már gyorsan ki kell építeni. Sőt, globális szinten összhangolt megközelítésre van szükség annak biztosításához, hogy az új technológiák világszerte interoperábilisak legyenek. Erős partnerségre van szükség ahhoz, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályokat valamennyi szereplővel és az összes tagállamban összehangolva hajtsák végre, ideértve a szomszédos országokkal folytatott együttműködést is. Az egyik legfőbb kihívás az európai légtér széttörezedettségének megszüntetése. Ahogy már korábban is mondtam, a légiforgalmi irányítás szolgáltatóiparák pontosan tükrözi az országok földrajzi határait, minden ország legalább egy léginavigációs szolgáltatóval rendelkezik. Ez a fragmentált nemzeti megközelítés elavult funkcionális légtérblokkokat kell helyette kialakítani. Üdvözlöm a tagállamok és az érdekelt felek folyamatos támogatását, akik megpróbálják a jogszabályok értelmezésének és végrehajtásának harmonizálását. Az előnyök minden érdekelt fél számára láthatóak lesznek, köztük az alacsonyabb felhasználói díjakon keresztül a végfelhasználókat az utasok számára is. Támogatom a közé és magánszféra közötti partnerségek megközelítését, mivel ez egy mindenki számára nyertes helyzetet teremt az egész ellátási láncban, és számos társadalmi-gazdasági előnnyel jár. Végül pedig fontos biztosítani, hogy ne alakuljon ki konfliktus az egységes európai égboltra vonatkozó szokszabályok végrehajtásáért felelős szervek között. Ezzel ellenkezőleg mindig szoros együttműködést kell ezeknek folytatniuk, sőt, az a véleményem, hogy a Cezár közös vállalkozás szerve elengedhetetlen az egységes európai égbolt sikeréhez, és a jövőben is jól kell ellátni a feladatát. Az Európai Bizottságnak gyorsan létre kell hozni a megfelelő irányítás és ösztönző mechanizmusokat, amelyek az érintett hatóságokat és érdekelt feleket bevonva biztosítják a szezer technológiák megfelelő idejű és eredményes kiépítését. Chairman. Végül pedig el szeretném mondani, hogy nem véletlenül írtam ezt a jelentést, ilyen egy, egyenes stílusban el szeretném kerülni, hogy túlzottan szakmai legyen a szöveg, és elveszten a sok bötű között a valódi komoly politikai üzenet, a szabályozás gyors végrehajtásának igénye. Minden kollégát kérek arra, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, és figyeljünk oda arra, hogy bármit is teszünk a saját területünkön, odafigyeljünk arra, hogy a fő üzenet az, hogy a tagállamoknak és a bizottságnak most komoly kényszere van, és nem szeretnénk elvenni előlük a lehetőséget arra, hogy konkrét módon megfeleljenek annak, amit maguk is már megígértek. Köszönöm elnök. Mrs. Foster, Mr. Grosch for PP. Grosh úr, népészéről. Kolléga Marines. Köszönöm szépen. Marionescu kollega kérte meg engem arra, hogy a megjegyzéseit közvetítsem a jelentésre. Először is szeretnék közvetlenül mondani a jelentéskészítőnek, amit az végén elmondta a jelentéskészítő, az nagyon fontos. Igazából új pontokra kell koncentrálni az Európai Egységes Légtér kapcsán, a technológiára, az előrelépésre, eh, és koncentrálni kell, hiszen rendkívül minden, fajta részlet lehetséges itt. Szeretném elmondani, hogy itt csak egy pontra szeretnék koncentrálni. A fábszok nélkül nem lehet eh, létrehozni az egységes európai eh, légteret a tanács javaslata volt az, hogy ezt a FAPS-ot bevezessük, és ezzel nagyon fontos hozzárulást lehet tenni a biztonsághoz. A tanács nem tartotta az ígéretét, és jelenleg öt olyan fábszorot nem sikerült megvalósítani, és az év végére igazából nem lesz olyan fajta eredmény, amit szerettünk volna, és pontosan ezért eh, ezen jelentés egyértelmű jelzés az Európai Parlament részéről a bizottság irányába, hogy egyrésztről azt mondjuk, hogy azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy ne legyen hosszas eljárás ezt követően, már most az Európai Bizottságnak eh, el kell mondani azt, hogy az év végére másfajta eljárásokat eh, kezdhetne, esetleg szabásítási eljárásokat, hiszen sok területen, a közlekedés területén különböző aspektusokról beszéltünk, most a légtérről beszélünk, itt EU szinten szeretnénk jelzést adni annak irányába, hogy együttesen kell fellépni, hiszen ennek gazdasági előnyei is vannak, hatékonyabbak tudunk lenni. A, előnyös a környezet a biztonság szempontjából, másrészt viszont a tagállamok a késedelmek miatt nem tudják elérni ezeket a célokat, és emiatt hatékonytalaná válik Európa, és ezért van az, hogy néhány ország úgy gondolja, hogy egyről jobban tud boldogulni. Tehát egyrésztről a FAPS-ok nagyon fontosak, másrésztről a FAPS-nak igenis jogosultsága van, és ezért az Európai Bizottságnak egy egyetemi jelzést kell adnia. A harmadik országokkal egyértelműen együtt kell működnünk, ez egy egyértelműség számunkra, de először is el kell végeznünk a saját házi feladatainkat, és a Cezár technológiát európai szinten támogatnunk kell, ez is egyértelmű számunkra, hogyha ez a jelentés már eh, most eh, megfelelő módon lesz elfogadva, és eh, a bizottság is ezt figyelembe veszi, akkor valóban haszna lesz Európa számára. Köszönöm. Köszönöm, Tanyedis kollégánk a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretnék Foster asszonynak köszönetet mondani kiváló jel jelentéséhez. Én is el szeretném mondani azt, hogy az egységes európai égból célja, hogy az európai légiközlekedést, légiforgalmat radikális módon megváltoztassa. Mindenkinek meg kell értenie, hogy minél később hajtjuk végre a vonatkozó jogszabályokat, annál kevesebb előnyt tudunk kovácsolni az új módosításokból, akár a környezetvédelem, akár a gazdaság, a munkahelyteremtés szempontjait nézzük. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a kőolará, a jelenlegi kőolaj árak mellett és a klímaváltozás ismeretében nem lehet két milliárd eurónyi összeget elfecsérelni csak és kizárólag azért, mert nem vagyunk képesek megfelelően, racionális módon megszervezni a légi navigációt. Bizonyos jelentésbeli pontokra szeretnék utalni először is arra, hogy szükséges közvetlenül végrehajtani az ANSP-ket, és sajnos a tagállamok szintjén nem igazán tesznek meg mindent az egységes EU, európai égbolt területén, és a, a FEP-ek, tehát a megközelítés szintjén sem megfelelően járnak el, ezért abszolút szigorral kell eljárnunk az európai tagállamok kötelezettségének betartásában. A legtöbben közülünk azt kértük, hogy a bizottság megelőző intézkedéseit támogassuk, hogy elkerüljük azt, hogy december végén egyszerűen semmit ne tegyünk meg, és az ilyen fapok bevezetése ne valósulhasson meg. A nemzeti hatóságoknak szabatolniuk kell a függetlenséget és a végrehajtást. A Cezár bevezetése szintjén pedig sürgős, lenne, hogy az Európai Bizottság a lehető leggyorsabban olyan javaslattal álljon elő, amely a Cezár finanszírozását és végrehajtását szavatolja. Ahhoz, hogy európai hálózattal, minimális hálózattal rendelkezzünk Cezárnál, ott állami finanszírozásra van szó, van szükség. Persze ezen állami finanszírozásnak nem csupán és kizárólag a a torlódásokkal küzdő légikikötőkre kell kiterjednie, hanem az olyan aspektusokra is, ahol nem feltétlenül magától értetődőek az ilyen javító jellegű Mm, intézkedések. A kommunikáció, ami az egységes európai égbolt előnyeit illeti minden, minden európai polgárnak tudatában kell lennie az előnyöknek, de hát a kommunikáció eddig nem igazán működött az európai közvélemény felé, hiszen minden egyes polgárunk élete javulhat ettől egy igen értékes szövetségest vesztettünk el, amikor nem céloztuk meg az európai polgárokat, és ők nem nincsenek igazán tudatában mindezen előnyöknek. Azon információ, amelyet az interneten találhatunk, igen, mélyreható információk, de csak a szakértőkhöz, a szakavatott olvasókhoz szólnak, és a polgárok felé is el kell kezdenünk kommunikálni, és komoly előnyökkel járhat ez a mindenki számára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Jackie Fosternek, aki nagyon ö, lelkesen küzd a légtérért, és nagyon fontos az, hogy mi is állást foglaljunk, és eléggé Furcsa az, hogy Matthew Gross is említette azt, hogy eh, a egy csomag kapcsán vannak eh, olyan tagállamok, amelyek elfogadnak szabályokat, ezt nem tartják be. Utána pedig a bizottságnak és a parlamentnek kell nyomást gyakorolni le rájuk. Úgy gondolom, hogy ha a legtöbben megkérdezzük a legtöbb embert, eh, hogy, hogy hol mennek a légi folyosók e, e, Európában, nem igazán tudják, tehát néha cikcakban mennek, és ez nem megfelelő sem környezetvédelmi, sem pedig gazdasági szempontból. Ezért jó lenne, hogyha ezek a fápszok, amiket javasoltunk, amik csak köztes lépés, jó lenne, hogyha itt is már ezek elvezetnének az egységes légtér felé, még az nagyon fontos, hiszen ebben az évben, még köztes lépésként lesznek még a fápszok ebben az évben, már elmondtam más alkalommal, egy másik csomag kapcsán, amely ugyancsak a légközlekedést szeretnénk hatékonyabbá tennünk, hiszen tudjuk, hogy még e, sűrűbb lesz a légközlekedés jövőben, tehát jó lenne, hogyha gazdaságilag és környezetvédelmileg ezt még jobbá tennénk. Sok minden nem történt ezen a területen sajnos. Nagyon jó a koordinátorunk, itt volt korábban a szabizottságban, és mindig is ezen terület mellett volt, természetesen azonban ő egyedül nem tud sokat tenni. Támogatnunk kell őt és a bizottságot is. Összességében mindenkinek beszélnie kell a saját kormányával, én ezt megtettem a saját kormányommal, a német kormányjal, és tudom, hogy van egy központi projekt, amelynek be kellene indulni, ez a FABEC, ez nagyon fontos, ez Franciaország és Németország között van, de meg kell állapodni a különböző rendszerek között, amit alkalmaznak. A Németország magáncégekkel szeretne együttműködni, Franciaország viszont a közalkalmazottakkal, tehát itt nem igazán lehet egymáshoz közeledni. Nem tudom, hogy mit fog, mi fog történni annak érdekében, hogy ez meggyorsuljon. Lehet, hogy kisebb fábok már hamarabb készek lesznek, meg kell várnunk azt, hogy hogyan lehet, hogyan lehet majd hatással lenni. Még egy-két megjegyzés általánosan a G preambulum bekezdés Galileo vel kapcsolatban, mint eh, Jackie Foster is említett, nagyon fontos, hogy gyorsan előre mozduljanak, de összességében itt ugyan azon eh, költségvetéssel kell rendelkezni. A kérdés az az, hogy mennyire tudunk eh, gyorsan előrehadni a finanszírozással, a nyolcas pont, lehet arról veszekedni, hogy most itt vitatkozni, hogy itt tényleg negatív szenáriók vannak-e, hogyha tíz év alatt nem sikerült meghat, megvalósítani, akkor láthatjuk ennek milyen hatásai lehetnek, milyen negatív hatásai vannak. Hiszen az egységes európai égboltnak nagyon sok pozitív hatása van, és ezért ezt a pontot nagyon fontosnak tartom. Az is jó javaslat, hogy 2013 ban legyen egy jelentés, amely egyfajta leltárt végez el. Remélem, hogy amiről majd jelenteni fognak, az pozitív lesz. Nem hiszem, hogy annyira pozitív lesz, de hát mindenképpen azon leszünk, hogy ez ebbe az irányba haladjon. Köszönöm, Lichtenberger. Köszönöm, Lichtenberger asszonyon a szó. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy késve érkeztem. Két másik bizottságban is ott kellett lennem, és a biztosokat nem lehet olyan könnyen ráállítani ha egyszer elkezdenek beszélni. De tájékoztatak arról, hogy hol tartunk. A széndiokszid emissziókkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tudományos eredményeket folyamatosan követni kell és figyelemmel kell kísérni. Ezt szeretném megjegyezni. Örülök annak, hogy a FAPok és a funkcionális lég terek kérdése fölmerült, mert egyes tagállami politikák arra irányulnak, hogy a saját irányító hatóságukat tegyék meg a legfontosabbnak, a vezetőnek az összes közül, tehát versengenek egymással, és persze nagy a bizalmatlanság egymással szemben. Látható, hogy a bizalmatlanság és az egoizmus jellemzi a jelenlegi állapotokat a tagállamok, tagállami légirányító szervezetek között. Tehát szomorú ezt látni, hogy mennyire lassú az előrelépés emiatt, pedig ez csak egy emotív kérdés. Arra panaszkodnak, hogy az Európai Unió túl sok reménységet kelt, de amikor rajtuk lenne a sor, hogy ők is reménységet keresenek, akkor nagyon kiábrándítóak. Úgyhogy sajnos kritikusan kell kezelnünk a tanács hozzáállását és a tagállamokat. A polgári és katonai légi közlekedés közötti együttműködést is valóban erősíteni kéne, ez fontos, csak megint csak hogyan, az a kérdés. Van-e erre javaslata az előadó asszonynak? Tudja -e konkrétizálni ezt? Ezek nagyon különböző rendszerek, Na de pont ezért kellene őket közelíteni egymáshoz. Dél-Európában láttuk, hogy milyen ö, áthidathatatlan bukanókat okozott ö, a civil és ö, a katonai légiközlekedés különbsége. Köszönjük, Lichtenberger asszony. Kajcsek úr következik most, parancsolja. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony hasonlóan én is késve érkeztem, ugyanonnan jövök, nekem is párhuzamos bizottsági ülésem volt, ami a légi közlekedés vitáját illeti, pontosan tudjuk már, hogy itt mik a problémák. Szerintem a fő probléma abban áll, hogy nagyon bonyolult a fapok működése. Jerzsambowski úrral értek egyet, hogy nehéz elképzelni, hogy ez hogy fog összeállni. 12 évvel ezelőtt a Cseh Köztársaság parlamentjében képviselő voltam, amikor a nemzetközi egyezményt elfogadtuk a közép-magasságú légiközlekedésről Közép-Európában. Ezt néhány évvel ezelőtt felvonták a szerződő felek, mert pont Ausztria, amely ki kellett volna, hogy épít se az egész rendszert. Még az ingatlan sem tudta, a földterület sem megvenni ö, eddig. Tehát világos, hogy ezt nem akarták. A légirányítás egy nagyon magas szintű koordinációt igénylő munka, és hat ország együttműködése is nagyon nehéznek bizonyult, illetve hát lehetetlennek. Sőt, majdnem sztrájkra mentek a légirányítók emiatt. Tehát ezt tudjuk, hogy ez a jövőben is gondokat fog okozni, ez a fajta fék. A polgári és katonai légiközlekedés különállása is gond valóban, ugyanakkor tudjuk, hogy 18 országban vannak légitámaszpontok, és ezekkel sem lesz majd könnyű megbirkózni, és akkor még csak nem is tesz róla említést a jelentés, hogy a számítógépes irányítás, részben automatizált irányítás új rendjének a bevezetése addig, amíg teljesen, vagy részben legalábbis analóg rádiózás folyik, addig értelmetlen. Át kell állni teljesen a digitális rádiózásra. A turbolik csavaros repülőgépeknek és a lökhajtásos gépeknek, amelyek magasabb szinten repülnek, más egymás, egy plusz-minusz egy kilométer a rádió adási pontossága. Óriási kapacitás kihasználatlanság van, már pedig ekkora pontatlanság tényleg tűrhetetlen, ha együtt akarunk működni. Tehát nagyon sok lehetőség lenne még itt, amit ki kéne aknázni. A modern repülőgépek már ö, ö, rövidebb távolságon le tudnak szállni, és nyilván nagy megtakarítás lenne, hogyha nem kéne köröztetni őket nagy forgalom esetén a repülőtér fölött. Tehát sok egyéb technológiai szűk keresztmetszet is van, amit át kell hidalni. Monsieur Cancian. Cancian úr. Grazie, Presidente. E io credo che, oltre a ringraziare la relatrice... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóasszonynak az előterjesztett szöveget. Én úgy gondolom, hogy valóban át kell gondolnok mindezt, és hogy a határidőket igazán fel kell gyorsítanunk. Most már konkrét döntésekre van szükség. Az Egységes Európai Égbold alappillérein teszik ezt lehetővé. Bizonyos meglévő instrumentumot meg kell erősítenünk, de bátran, ha szükséges, a dolgokon változtatnunk is kell, ami az híres fapokat illeti, nos hát még egyenlőre az operatív előnyökkel nem jár az alkalmazásuk, és az ilyen helyzeteket is fel kell ismernünk, annak érdekében, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosíthassunk, hogy teljes mértékben élhessünk a rendszer előnyeivel. Az új rendszer, az egységes égbolt rendszere teljesítményeket és európai célokat ö, erősít meg, ahol az ipari ö, szerepvállalók valóban kulcsfontosságú ö, szerepeket tölthetnek be. Nosan szeretnék a Cezár rendszerre kitérni, mint tudjuk, e program a technológiákat, eljárásokat fogalmazza meg, amelyeknek hála kiteljesedhet az egységes európai égbolt rendszere, hatékony eszköztárral rendelkezik a Cezár, hogy a kapacitások szintjén meglévő eltérő rendszerek közelíthessenek egymáshoz, a CO2 kibocsátások csökkenthessenek, bizonyos költségekből is le lehessen faragni. E Cezár rendszer a magán a légi közlekedési politikán túlmegy, a GDP, EU GDP-re is kihatással lesz, kb. 419 milliárd eurós összetített hatást hozhat. 0,16%-a ez az, e, e, az EU GDP-jének. Itt munkahelyek létrejöttére is történt utalás. 16%-kal rövidül majd a repülési idő teljes ideje, valamint a repülők késéseiben is legalább 16-20%-os csökkenésre számolhatunk. Erre talán erre az aspektusra külön nem tértünk ki, alapvető fontosságú pedig ez, hiszen tudjuk, milyen pozitív jellemzőkkel rendelkezik a Cezár, de most már valóban ö, ö, milliárdokra is szükségünk van. Ö, több milliárd euróról van szó 2014-15-ös távlatokban. Az európai összekötetése mint rendszer is létrejöhet, de megfelelő eszköztárral kell rendelkeznünk, és megfelelő finanszírozással is. Egyre inkább ö, meghallgatom a szakértők, műszaki szakemberek ö, véleményét is, hogy egy olyan pénzügyi projekttel álljunk elő, amely megvalósítható és életképes. igen hasznos lenne, ha olyan új eszközökkel élnénk, mint például a project bondok. Ha júliusban vagy júniusban elfogadjuk ezt az első részét a tervnek, a projektnek, akkor, és hát ha lehet leggyorsabban el kell már ezt fogadni, hiszen határidős dolgokkal kell most számolnunk, akkor az ilyen projektek tovább élhetnének, megvalósulhatnának, és itt csak garanciákról beszélünk egyenlőre, még nem magukról a projektekről. Szükségünk van tehát valóban arra, hogy a bizottságtól kapjunk válaszokat arra, hogy milyen eszközökkel élhetünk, hogy mi magunk is megérthessük, hogy milyen feltételek mellett lehet a projektet megvalósítani. A gazdasági feltételek élnek? Megvannak már? Ez egy kérdés a bizottság felé. Persze az is igaz, hogy figyelembe kell vennünk, hogy a Cezár ö, ö, hozadékát ö, ki fogja kezelni, ki fog azzal sáfárkodni és a bizottságnak kötelezettséget kellene vállalni arra, hogy a mm, feltett kérdésekre megadja az információt. Antónió, köszönöm, Deverák asszony. 12 éve tervezzük, hogy a jövő egységes európai égboltját létrehozzuk, az előnyeiről nem kívánok most hosszasan szólni. Ott egyetértünk, és valóban a jelentés tervezetben is Jacqueline Foster asszony tollából utalás történik mindenre. Köszönöm neki. Egyetértek azzal kapcsolatban, hogy a funkcionális légtérblokkok végrehajtására szükség van. Erre a legutóbbi koordinátori eszmecserén is, koordinátori eszmecserén is utaltunk, és több kollégám is elmondta, magam is elmondom, hogy emlékeztessük a tagállamainkat arra, hogy szükséges, hogy ne lépjenek ki ezen létfontosságú stádiumban a projektből. Nemzeti megközelítésre van szükség a légi ágazatban valóban. Át kell gondolnunk saját struktúráinkat, de érdemes így eljárnunk, mert 328 ezer új munkahely jöhet létre, válság idejét éljük, és bizonyos a határidőket be kell tartanunk. További erőforrásokra, erőfügg, erőfeszítésekre van szükségünk, annak érdekében, hogy teljesen végrehajtsuk, bevezessük a jogalkotást. Most az Európai Unió előnyökkel élhet, hiszen minden egyes szereplő hozzájárul egy megbízható technológia bevezetéséhez. Mm, fontos, hogy az interoperabilitását a rendszernek megvalósíthassuk, hiszen nemzetközi dimenzióval kell élnünk a légi navigációs szolgáltatások szintjén. Az egységes európai égból csak akkor valósulhat meg, ha minden egyes komponensét időben bevezetjük, amikor a, az Európai Unió ilyen nagyra törő kezdeményezéseket fogad el, akkor ne felejtsük el azt az általános elvet sem, hogy bizonyos bizonyos egységesség mögött tagállamok húzódnak meg, és bizony ezt hát az álláspontot kell itt a parlamentben is képviselnünk. Az előadóasszony szinte helyettünk szólt. Köszönöm, mondja elnök úr. Mielőtt a bizottság képviselőjének adnám át a szót, egy kérdést is intéznék hozzá. Természetesen mindent tudomásul vettem, az előadóasszonynak különösen köszönöm felvezető szavait, teljesen támogatjuk mind elemzésében, mind megjegyzéseiben, mind javaslataiban. Egyébként mm, a Költségvetési Bizottságban márciusban azon projektbondokról történt szavazás, amely határidősen június 31 előtt felhasználásra is kerülhetne, hogy megvalósuljon a projekt. De egy kérdésem lenne, az a benyomásom, és egyik kollégánk el is mondta, miben is áll a nehézség. Nem is a koncepcióban, hanem a végrehajtásban. Maga az egységes európai égbolt és az ahhoz kapcsolódó programok, mint a SESAR is, abban rejlik, hogy ha jól tudom, de kérdés is ez részemről, nincsenek megfelelő eszközeink arra, hogy a az európai légi irányítók státusza, mint olyan nem létezik még. Németország és Franciaország között például. Ugye az a gondolatunk, hogy nálunk a polgári légi irányító igazgatóság nehézségekkel küzd, mert nem tudja magukat a légirányítókat sem ellenőrizni, amikor például nem olyan irányba ö, mozdulnak el a dolgok, ahogyan az igazgatóság azt szeretné. Hát itt nemzetközi aspektusokról beszélünk, és ne felejtsük el, régen e, elnök idején az amerikai légirányítás problémáit. Nos, jelenleg mi olyan tervek születtek meg az irányba, hogy egy európai státusszal rendelkezzenek a légirányítók, a szakmai kvalifikációk és normák megvalósítása szintjén mi a közös, egy francia, egy német, egy olasz vagy éppen cseh légirányító között, akár jövedelmeikre, rá képesítéseikre vagy kvalifikációikra gondolunk hiszen nemzeti szinten tevékenykednek, amíg pedig csak nemzeti határok mentén ö, ö, szakadnak meg az ilyen ö, ö, státuszok, akkor egyszerűen lehetetlen az egységes európai égbolt létrehozatalát ö, megvalósítanunk. A bizottság képviselőjének adom meg a szót válaszadásra. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Gratulálni szeretnék az előadónak először is ehhez a jelentéshez, amely tényleg világosan fogalmaz átfogó, és a bizottság vala, szinte valamennyi következtetését osztja. Ez a kezdeményezés már 12 éves, és felhívnám a figyelmet arra, hogy 12 évvel ezelőtt a zsúfoltság volt, a légterek zsúfoltsága volt a fő gond, akkor kezdeményeztük ezt. Ma 12 évvel elteltével már nem a zsúfoltság, mert 2007-es szintre visszaesett a vásárlés volumene, inkább a költséghatékonyság és a környezetre gyakorolt hatása, ami most aktuálisan foglalkoztat minket a légiközlekedésnek. 2012 ö, fontos év lesz, mert az egységes égbolt kezdeményezései közül többnek most van a beindulási határideje, konkrét határideje. Mik is ezek a kezdeményezések? A Performing Sky 2009-ben elfogadott a Performance Scheme, tehát a hatékonysági rendszer, amely EU szinten meghatározta a hatékonyság, a biztonság, a kapacitás, költséghatékonyság mérőszámait. Ezt a rendszert a tagállamok alkalmazták, ebből nemzeti hatékonysági mutatókat vezettek le, és most zárul le ez a folyamat, hogy ezeket jóvá hagyjuk, és elkezdődhessen végrehajtásuk. Tehát ezen a területen a késedelem most csökkenni fog. Most már csak a végrehajtást kell monitoroznunk, és néznünk, hogy a tagállamok tényleg betartják-e azt, amit ígértek. A második pillér, amint önök is tudják, a Eurocontrol révén hálózati felügyeletet hajt végre, és be kell mutatnunk, hogy a hálózat menedzser funkciója hozzáadott értékeket szolgál, hogy a kapacitás problémák merülnek fel az európai légtérben, a network managernek kell ezeket a problémákat megoldania, és az erőforrásokat a megfelelő módon átcsoportosítani. A Cezár rendszer egy modernizációs erőfeszítés és közös vállalkozást hoztunk létre végrehajtása érdekében. Ennek is vannak most már konkrét eredményei, az új technológiák alkalmazását, átültetését szolgálja a rendszer, itt is a végrehajtási fázisba léptünk, a Cezár technológiák szinkronizált alkalmazásának fázisába. A legnagyobb kihívása, ahogy önök is elmondták, a finanszírozása ezen programoknak. Minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk az innovatív finanszírozásra, hogy ne szenvedjen késedelmet a dolog. Ami a légtérblokkok kérdését, funkcionális légtérblokkok kérdését illeti, itt is jelentős az idei év, hiszen decemberig a tagállamoknak be kell mutatniuk, hogy elkezdték alkalmazni a fabokat. Itt talán tényleg el kell ismernünk, hogy a fab konceptus a légtér defragmentációjának 68 különböző légrintási rendszernek és 27 ilyen szolgáltatás biztosító cégnek a szolgáltatásait össze kell hangolni, csökkenteni kell a fragmentációt. Nos, itt tényleg elmaradás van, mert a, a biztonság, a megbízhatóság hivatkozva egyes tagállamok fékezik a folyamatot, és ez még várhatóan nem zárult le. Meg kell győzni a tagállamokat apránként arról, hogy ha más nem, akkor részenként alkalmazzák a szeszár rendszert. A szabályozó hatóságok szempontjából is két fontos eseményt hoz ez az év. Csúcs találkozó lesz Cipruson, a fábokról októberben, ahol ott lesz majd a főigazgatóságunk is, és egy léginavigációs konferenciát is szervezünk idén. Hogy visszatérjek a feltett kérdésre, és ezzel be is fejezem, szeretném jelezni, hogy ma már konkrét irányelv szabályozza a rendszert, amiből hamarosan rendelet lesz. A légirányítók kvalifikációs jóvágyési rendszerét szabályozza ez, harmonizálja a képesítéseket, az engedélyeket, és harmonizálja azokat a követelményeket, amelyek alapján valakit légirányítónak lehet kinevezni. A kérdés ma inkább az, probléma az, hogy különböző operatív környezetben működnek a légirányítók, hiába hasonló a kvalifikációjuk. Nehéz az egyik légirányítót áthelyezni az egyik helyről a másikra, mert meg kell szoknia az adott helyi és sajnos különböző rendszert. Tehát a mobilitások útjában áll a rendszerek harmonizációja, kevésbé a képesítések harmonizációja. Különböző eszközökkel, módszerekkel dolgoznak, és ez a fő gond, ez akadályozza leginkább az egységes égbolt megvalósítását. Tíz év alatt sem sikerült előlépni ezen a területen, a léginavigációt biztosító szolgáltatók általában nemzeti monopóliumokat védendő, nem hajlandók átállni más új közös normákra, és így persze saját alkalmazottaik mobilitását is korlátozzák. Végül pedig, ahogy az előadó is elmondta, jelentés készül jövőre a kezdeményezés eddigi eredményeiről és buktatóiról. Ezeket mind felsoroljuk majd, amit most szóban elhangzott, és még más egyebeket is. Köszönöm. Merci beaucoup. Eh bien... Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Foster asszony, zárszóként mit szeretne mondani? Annak mérsék. Köszönöm szépen, kedves szabadságügyi kollégák, és köszönöm a bizottsági megjegyzéseket is. Nem fogom megismételni azt, amit mindenki elmondott, de Gail Jazenbowski nagyon régi barátunk, aki a fabokkal foglalkozik, és megpróbálja tömöríteni a tagállamokat annak érdekében, hogy létrejöjjenek ezek a fabok. Azért vagyunk e, itt, hogy e, tegyünk valamit, hiszen az elmúlt tíz évben nem történt semmi, és szeretnénk, hogy valami történne ezek következő években. A légiközlekedés kezelésének eh, a kérdése, és én ugye a szigetről érkezem, az Egyesült Királyságból, és különbségek vannak. Eh, például van, ahol nagyon rugalmas a légtérhasználat, más esetben folyosókat alkalmaznak, ahol a polgári repülő, te, repülők használnak egy folyosót, a katonai repülők másik folyosót, és valaki felvetette a katonai civil használat kérését, és nem ez a probléma szerintem. Azért nem, mert a légirányítók, hogyha tényleg gondok vannak, akkor tényleg elérhetővé teszik a, a légtárat, hogyha erre szükség van, de hogyha a tagállamokra gondolunk, ahol nem vizsgálják meg a rugalmas felhasználást, akkor pont ott jelent meg a FAB kérdése. Nem könnyű Európa bizonyos részein ezzel foglalkozni, mert eléggé felaprózódott a légtér, valahol specifikus fabok vannak, anélkül, hogy most belebocsátkoznék a részlegbe. Tehát tényleg csak azon lehetünk, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányokra. Az én kormányom teljes mértékben támogatja ezt, a brit kormány teljes mértékben szeretné, hogyha előre haladnánk. Tehát mindenképpen pozitívan kell ezt hozzáállni, és reménykednünk kell abba, hogy a határidőre a fogok elkészülnek, a a kapcsolatban szerintem ezek nagyon profi, jól képzett emberek, és nem túlságosan mobilisak, de nem is kell nekik túlságosan mobilisnak lenniük, a jövőben sem szerintem, még akkor is, hogyha különböző struktúra lesz majd. Soha nem is aggódtam soha sem a légirányítók miatt, és hát az ő rájuk hagyatkoztam, hiszen nagyon sokat repültem. Tehát a légirányítók is azért aggódnak, hogy mi fog, mit fog velük történni, hogy lesz-e munkahelyi biztonságuk. Szerintem a tagállamoknak ezt biztosítaniuk kell a technológiát, illetően évtizedek óta alkalmaztunk egy technológiát, még mindig azokat használjuk, azokat a technológiát, amik megvannak már évtizedek óta. sokan azt mondják, hogy túlságosan nehéz ezt eh, megváltoztatni, de mindenki az amerikai technológiát fogja megvá- megvásárolni, viszont nekünk is megvan a technológiák, nekünk van meg, nálunk vannak a legjobb agyak Európában, nekik a legjobb technológiát hozzák létre, amit világszinten értékesíthetünk, és amit eh, használni lehet. Erre kell gondolnunk, mert eh, megvannak az adatok, tudjuk, hogy mit tett az Európai Bizottság, az előnyei annak, hogy ezt a rendszert felállítsuk, azok láthatóak finanszírozási, gazdasági vagy munkahelyteremtési szempontból, és ezek valósak, és ezért kell ezt mindenképpen megragadnunk végezetül. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak a megjegyzéseikért, de a kollégák azt is megkérdeztek, hogy miért akarjuk ezt el, elvégezni. Azért, mert vannak bizonyos, eh, van egyfajta nyomás közvetlen szempontból is, és a légközlekedés tovább fog növekedni, és a lehető legrugalmasan és leghatékonyabban és a legköltséghatékonyabban kell a légteret kihasználnunk. Tehát a semmiből se, nem lesz semmi se, tehát amit tennünk kell, már több milliárdot fektettünk bele a technológiába és a kutatásba, elérhető még pénz a költségvetésből, hogy ez valóban beinduljon. Szerintem az akarat megvan, megvan a politikai akarat, biztosítani kell azt, hogy a kormányok is rendelkeznek ezzel az akarattal, a bizottságnál is megvan az akarat, nem szabad negatívnak lennünk. A hosszú távú előnyei, ennek már elmagyaráztam, és a kollégák is támogatták ezt. Köszönöm szépen mindenkinek, és mindenképpen figyelembe veszem az önök megjegyzéseit. Amit szeretnénk tenni, az az, hogy legyenek módosítók, legyenek módosítók, ezek legyenek egyszerűek, egyértelmű üzeneteket tartalmazzanak ezek a módosítók azon hatóságok számára, akiknek ezt az üzenetet fogniuk kell. Foster. Elnök úr, köszönöm szépen, Foster asszony. Módosítók beterjesztésének határi határideje június 7-e 12 óra. Júniusban szavazunk júliusban szavazunk a szakbizottságban, és szeptemberben a plenáris elé kerül majd a jelentést. Most még egy szinten feljebb lépünk, és az európai navigációs műholdrendszerek létrehozataláról és kialakítás, kiaknázásáról kérjük föl őt arra, hogy tartsa meg bevezetőjét. Right, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. akik az egységes égbolt iránt érdeklődnek, szerintem a Galileo vagy az EGNOS program iránt is fognak érdeklődni, mert ha más nem, a technológiák hasonlóak, Nos, eljutottunk a mivel mi csak véleményt adunk a vélemény tervezett megfogalmazásáig, néhány módosítót is javasolni fogok, de először bevezetném a témát azok számára, akik esetleg nem ismernék. A jelenlegi rendszerek létrehozásáról és üzemeltetésről szóló rendeletre irányuló javaslat, a Galileo és az EGNOS programokból indul ki. A 2014-20 közötti finanszírozásról szól. A Galileo program célja, hogy létrehozza és üzemeltesse az első olyan globális műholdas rádiónavigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet kifejezetten polgári célokra terveztek. Ez magában foglal egy meghatározási szakaszt, amely már befejeződött, egy fejlesztés és tesztelési szakaszt, amelyek a tervek szerint 2013-ban kell befejeződnie, egy kiépítési szakaszt, amely 2008-ban kezdődött és 2020-ig tart, valamint egy üzemeltetési szakaszt, amelynek 2014-15-ben kell fokozatosan elindulnia, annak érdekében, hogy a rendszer 2020-ra teljesen üzemképes legyen. Az EGNOS program célja a meglévő globális műholdas a rendszerből érkező jelek minőségének javítása. Az EGNOS program már üzemeltetési szakaszba lépett azóta, hogy nyílt szolgáltatását és úgynevezett Safety of Life szolgáltatását 2009. októberében és 11. márciusában működőképesnek nyilvánították. Üdvözlöm tehát a bizottság új rendeleti irányuló javaslatát, amelynek célja, hogy fedezze a programok szükségleteit a következő több éves pénzügyi időszak sor során, különösen az irányítás és a helyes pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában, valamint, hogy megújítsa az EU abéli kötelezettségvállalását, hogy 2020-ig gondoskodik a rendszerek befejezéséről és üzemeltetéséről. Hangsúlyozni kell, hogy az EGNOSZ és a Galileo szolgáltatásaiból a teljes lakosság profitál majd. Jelenleg a műholdas navigáció európai felhasználói kénytelenek olyan rendszerek műholdas éreit használni, amelyek nem az EU szabályoz, amelyeket elsőlegesen nem uniós célokra terveztek. Az említett rendszerek elérhetősége a sűrűn lakott városi vezetekben sokszor már nem megfelelő. Ezen túlmenően a végső felhasználók számára sem nyújtanak megfelelő biztosítékot a nyújtott szolgáltatás minőségére, pontosságára és folyamatosságára nézve. Meg kell jegyezni, hogy az Európai Műholdas Rádionavigációs Rendszerek kiépítése és üzembehelyezés várhatóan az Unió több száz vállalata köztük a növekvő számú KKV-k számára fog közvetlen haszonnal járni, és több ezer magas szakképzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni. A rendszerek ugyancsak kifejezetten elegedhetetlenek a műholdas rádiók a navigációs technológia terén az uniós talap irányításához és az űrpolitikai szaktudás Európa szerte történő fenntartása érdekében. Az értékesítés későbbi szakaszaiban a műholdas rádió navigációval kapcsolatos alkalmazás és egyedül lehetőséget kínál az uniós vállalkozások sibar növelésére. A jogalkotási javaslat céljának széles körű támogatottságára tekintettel az úgy gondolom, hogy kevés módosító is elég lesz. Ezeknek a célja az, hogy megerősítsék és pontosítsák a programok közszféra által irányítására és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és kiemeljék a programok jelentőségét a közlekedési ágazat tekintetében. Az első pont a programok közirányítása a programok felelősségteljes irányítása egyrészt a bizottság, másrészt a GNSS ügynökség és az Európai űrügynökség közötti szigorú feladatmegosztást feltételezi, a rendszerek üzemeltetés igényeinek való fokozatos hozzáigazítását. A bizottság a programok üzemeltetésének feladatát 2014 és 20 közötti időszakra az Európai GNSS ügynökségre kívánja vízni. Az ügynökség kapacitás építésének lehetővé tétele érdekében biztosítani kell, hogy az ügynökség rendelkezzen a rendelet értelmében kiterjesztett hatáskörei teljesítéséhez szükséges emberi erőforrásokkal. Ki kell emelni az ügynökség központjának közelgő áthelyezése, nem fejthet ki kedvezőtlen hatást az emberi erőforrásokra és a szaktudás szintjére. A programok jelentősége a közlekedési ágazat számára mi is. Az európai műholdas rendszerek transzeurópai hálózatoként megalkotott infrastruktúrák, amelyek használata jóval túlterjed a tagállamok nemzeti határain. A programok várhatóan jelentős számú előnyel járnak majd a közlekedési ágazat számára, amelyek köbbek között a következők. Néhányat említenék csak amelyek minket különösen érintenek a közúti közlekedés területén, az útgazdálkodás javítása, a forgalmi torlódások csökkenése, reagálási idők javulása, közúti forgalmi vészhelyzetek esetén, a veszélyes áruk szállítása nyomon követésének elősegítése, az útvonaltervek vezető általi előkészítésnek segítése, pontosabb forgalmi információkkal, az úthasználati díjak beszedésének elektronikus módja az utazási idő üzemanyagfogyasztás csökkentése. A vasúti közlekedésben a pályaellenőrzés automatizálásának lehetővé tétele, segítségnyújtás, üzemeltetési korszerűtés, például pályafejlesztés és általános biztonsági témák során a késések, üzemeltetési költségek csökkentése, pontosabb tájékoztatás biztosítása az érkezésekről, indulásokról. A tengeri közlekedésben és belvízi hajózásban a forgalom irányítás javulása várható, különösen a kikötőkben, nagyforgalmú közlekedési folyosókon, a tengerbiztonság fokozódása, a hajó megfigyelés és a mentési műveletek javulása, valamint pontos információk biztosítása az olajfoltok előfordulási helyzetéről. A légi közlekedésben végül a kisebb vagy peremterületen fekvő repülőterek polgári repülőgépek általi használatának fokozása és elősegítése fontos szerep lehet az egységes európai égboltra vonatkozó szakpolitika és a Cezár kidolgozásának segítése, valamint a forgalmi irányítás és az üzembiztonság javulása. Ami a finanszírozást illeti, a bizottság az unió hozzájárulását 2014-20 között 7 1,897 ezer millió euróra becsüli, ez főleg a Galileo program kiépítési és üzemeltetési szakaszának és az EGNOS rendszer üzemeltetésének költségeit fedezi. A programok lebonyolítása az elmúlt években a sújtó költségtúlépések és időbeli csúcsások elkerülő érdekében meg kellett erősíteni a programok közirányítását és helyes pénzügyi gazdálkodását is. Nem kívánok most valamennyi módosítomba részletesen belemenni, hiszen ezek csak kisebb módosítók, de általánosságban elmondanám, hogy mik ezeknek az előnyei. Ezek rugalmasabbá tennék a rendszert, illetve konkrétabbá az előző javaslatokat, az átfedéseket csökkentendően fogalmaztam meg őket, és annak érdekében, hogy a megfelelő források rendelkezésre álljanak a szükséges végrehajtáshoz. A 9-es módosítót kiemelném, mert itt a harmadik félről és a szellemi tulajdonjogról is van szó. Ezek alapvető fontosságúak a program sikere szempontjából. A rendszerek fejlesztése szempontjából mi nekünk közlekedési bizottságnak az a szempontunk, hogy jól menedzselt, jól finanszírozott programok legyenek ezek, hiszen ezek közpénzek, ezek fölött gyakorlunk mi ellenőrzést, és óriási előnyöket is jelentenek ezek a programok az ipar számára, a gyártók, a szolgáltatók számára Európa szerte, tehát mindenkinek az érdeke, a polgároknak, a nagyszégeknek is, hogy működjenek végre ezek a programok. Ez volt, amit el kívántam mondani. Remélem, hogy támogatásukról biztosítanak. Megint csak úgy jártam el, hogy nem próbáltam túl bonyolítani az egyébként valóban nagyon szakmai témát. Mi halandók vagyunk itt, mind laikusok, nekünk az a dolgunk, hogy a politikai üzenetet kiemeljük, megfogalmazzuk, annak érdekében, hogy hosszú távon mindenki nyertesnek érezze magát, és a tagállamok is akiken, akiknél van most a labda. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadóasszonynak, párt képviselője. Ah, hát. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéskészítőnek is ezt az állásfoglalást, és köszönöm szépen ezt a véleményt, ilyen jól megfogalmazta az ITRE számára. Korábban elég nehéz helyzetbe hoztuk magunkat ez a fontos témával. Megpróbáltuk kivenni a Galileót a transzeurópai hálózatokból, és az itrát tettük illetékessé, hiszen megmutatkozott, hogy ennek a műholdas navigációs rendszernek a használata főként a közlekedésben van, 90%-ban, és ott is ott is jelennek meg a bevételek is ezzel kapcsolatban, és ezzel, ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel. Európa egy óriási belső piac, nagy gazdasági potenciája van, és itt versenyhelyzet alakulhat ki Észak-Amerikával, az USA-val, Kanadával, Dél-Kelet-Ázsiával, a tigris országokkal, és nem szabad Oroszországot sem alábecsülni, és stratégiai okokból kifolyólag, katonai okokból kifolyólag nagyon fontosak a mű, műholdas navigációs rendszerek. Természetesen szerencsések vagyunk azért, hogy a francia Gajánával és Korúval van egyfajta olyan kilövési helyünk, ahonnan viszonylag kedvezően lehet a műholdokat az űrbe küldeni, hogy olyan keringési, megfelelő keringési pályára, és így eh, Európát, illetve Észak-Afrikát is le tudjuk így fedni, és így tudunk információkat gyűjteni. Vannak eh, valós idejű adatközpontjaink az Európai Unióban, amelyek szükségesek, nem csak kísérleti jelleggel működnek ezek, hanem ezek már számos projektet létrehoznak. Hogyha erről beszélünk, és most nem szeretném mindent elmondani, amit Foster asszony már felsorolt, ez egy tökéletes felsorolása volt minden alkalmazási területnek, de mégiscsak észben kell ezeket tartanunk, hogyha erről beszélünk. Észben kell ezt tartani akkor, amikor beszélünk, hogy hogyan használjuk fel a a környezetvédelmi területen, a mezőgazdaság területen a támogatási pénzeket, hogyha ezeket jobban szeretnénk ellenőrizni, akkor 20 cm-es precizitással meg lehet mondani azt, hogy milyen fajta terményeket termelnek egy adott területen. Vagy akár eh, a motorvajon C, ez is hozzátartozik, ehhez is hozzátartozik a, mm, a műholdas navigációs rendszer, vagy a Connecting Europe Facility, és ide tartozik, és ezt nagyon jól tudja az elnök úr is, a jelentéstevője ennek a témának. Tehát ez az egész kötődik ehhez az alkalmazási területhez. A Motorways viszont a Sea nem csak a műholdás, műholddal által támogatott hajózási biztonság kapcsán fontos ez, hiszen egyre nagyobb a forgalom a tengereken, illetve a különböző szorosokon, a balti tengernél. Ezt azért ismerem, mert ez a környékemen van, és ez a legfontosabb szállítási terület, és emiatt szükség van az ilyenfajta navigációs rendszereknek, például a Bosporusnak ugyanez a helyzet. És ezért azt mondhatom, hogy rendkívül fontos az, hogy az elkövetkező hét évben ennek a finanszírozását, tehát 2013 és 2020 között ennek a finanszírozását biztosítsuk. Szerintem számunkra közlekedésért felelős politikusok számára ez egy döntő pont. Kitűnő felhasználási terület a Motorways on the Sea, például, hogyha nincs itt például itt alagutakat kell építeni, és mivel 20 cm-es biztonsággal meg lehet határozni a, a, a területeket, vagy azt is meg lehet mondani, hogy milyen fajta időjárási viszonyok vannak, és 20 percen belül egy kompra felszállhatnak a, az utasok. Tankong, uh, auf, auf. Vagy például a, a folyékony gáz szállítása kapcsán is fontos a, a műholdas navigációs rendszer. Ez nem csak, hogy bámulatba ejtő, hanem tényleg jövő mutató és Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy eh, az intelligens közlekedési rendszereket, a telematikot is ugyanígy egyeztetni kell ezzel a műholdas navigációs rendszerre, hiszen ez jó lehet a dugó előrejelzés szempontjából, és bizonyos bevételi formákat is ez eredményezhet, hiszen gazdaságra is kifizetőnek kell ennek lennie. Merci, Monsieur Kuhn. Madame Messner. Köszönöm, Messner asszony. Vielen Dank. Ähm, ich spreche jetzt hier heute für unseren Schattenberichterstatter Wolf. Wolfkind äh, köszönetet érdemel, nincs itt ugyan az érintett személy. Köszönöm az előadónak a munkát, az előadást és az együttműködést. Nagyon sok mindent hallottunk most már a navigációs rendszerekről, hogy hogyan segíthetnék ezek az európai közlekedési rendszereket. Ezeket nem fogom most megismételni, ezeket az érveket. A dugó elkerülés területén, a környezet védelme területén, a vasúti közlekedés területén nyilvánvalóak az előnyök jó, hogy nem csak a közlekedési ágazat profitál belőle, hanem a polgárok, a vállalkozók, a kis és középméretű vállalkozók is konkrétan, hiszen ők a 2020-as stratégia cél ö, csoportjai. Klinz úrnak ö, fontos elmondani azt, hogy az átlátható döntéshozási eljárások jelentőségesen elhanyagolható, és fontosnak tartom azt is, hogy a feladatok közötti koordinációnak jobbnak kell lennie, világosabb pénzügyi, politikai prioritásokat kell megfogalmazni, és tulajdonképpen végül is a többit a kollégák elmondták, egyetértek velük. Ja, Lichtenberger asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, a jelentést. Nekem a következők a legfontosabb témák ezen a dosszín belül. Az interoperabilitás. Ez a legfontosabb számomra, ugyanis mindig van olyan trend, ami miatt az egyéni érdekek mégis csak előtérbe kerülnek a közös érdekek ellenében. Tehát a kreativitás, a sokféleség szorosan összefüggenek, az interoperabilitás operabilitás fogalma köti össze a sokféleséget az egységgel. A hosszú lista bővítéseképpen hogy milyen alkalmazásai, előnyei lehetnek a rendszernek. Például a városi közlekedés intermodális mobilitási láncainak kialakításához nagyon fontosan hozzájárulhatna, nagyon komolyan hozzájárulhatna a szatellit navigáció. Akik régebb óta itt ülnek, tudják korábbi vitákból, hogy az interoperatív interoperábilis útdíszedési rendszerek híve vagyok. Jó lenne az elavult útdíszedő rendszereket ebbe az irányba terelni, prioritásként kezelni ezt, és a közvetlen felhasználói rendszerek előnyeit is jobban ki kéne domborítani, de ezek kapcsán az adatvédelmet, a biztonságot is mindig meg kell említeni, hiszen katonai vonatkozása is van a dolognak, és nem mindegy, hogy milyen alkalmazások lehetségesek és sem. Lenne egy kérdésem a 9-es módosítóval kapcsolatban, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. Nem látom igazán, nem értem, hogy Mire irányul ez a módosító alapvetően? Mert világos a szöveg szintjén a szándék, hogy a jelenlegi szellemi tulajdonjogi szabályokat a fékezés ürügyének használják a tagállamok, de hogyan lehetne ezt megkerülni, mert a szellemi tulajdonjogi szabályokat nem lehet felülírni, tehát ha vannak ilyen jogok, akkor miben látja az előadó a megoldást? Mert eh, vagy pedig csak abban, hogy az alkalmazások szintjén a lekérdezés eh, kérdésében látja ezeknek a jelentőségét. Lichtenberger. Köszönöm, Lichtenberger asszony, Kolicek úr. Asi Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hat évvel ezelőtt az Európai Parlamentben volt egy konferencia, amelyben felszól, felkeltek arra, hogy beszéljek a csehországi tapasztalatokról, és akkor azt mondtam, hogy igen, a Galileo a helyes megoldás számunkra, és úgy gondolom, hogy be kell tartani a határodat, annak érdekében, hogy minden műhold a helyén legyen. Foster asszony jelentése, amit nagyon szépen előbb vezetett itt, az megmutatja, hogy mit is lehet elérni a közlekedés területén. A műholdak által kitűnően lehet jelenteni az archeológiai lehetőségeket is, sok mindent lehet látni a magasból, és meg lehet állapotni, állapítani például azt, hogy milyen a környezet, a levegő minősége, a különböző metángázok arányát meg lehet határozni. Tehát rengeteg dologra fel lehet használni a műholdakat. És szeretném most beszélni a szellemi tulajdonról, mert hogyha nem sikerül már most egy egyértelmű platformot eh, meghatároznunk a műholdas navigációs rendszer felhasználása szempontjából, akkor azzal kell szembenéznünk majd, hogy eh, mit hoznak számunkra az új technológiák. Például különböző protokollok vannak a komputertechnika alkalmazása területén, különböző ö, eh, fajta csatlakozók vannak a 220 volt számára, például Latin Amerikában különböző frekvenciában másfajta feszültség van, vagy vannak különböző módosítások az egyes pályák kapcsán, amit nehézségek árán kell leküzdenünk. Tehát ez a jelentés rendkívül fontos, nagyon fontos az, hogy elérjük ezt a lépést, és köszönöm szépen a készítőnek ezt a kitűnő munkát. Köszönöm, Döverák asszony. Köszönöm, elnök úr. Előttem szólók már, meg hát mi is beszéltünk az Egységes Európai Jégbolt előlépéséről, de hát azt is tudjuk, hogy a ö, navigációs műholdrendszerek szintén előre viszik e térséget. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló gondolatokat. Tudjuk, hogy az erős Európa független és minőségi eszközökkel felszerelt Európa, mely a globalizált világ kihívásainak képes megfelelni, és az EGNOSZ, valamint a Galileo rendszerek valódi válaszul szolgálnak ezen rendszerek szintjén. Minden navigációs politika, így az űrpolitika szintjén is ambiciózus, nagyra törő politikákról van szó, amelyeket a tagállamok elszigetelten nem képesek kiteljesíteni. A Galileo természetesen előnyire szolgál majd a polgároknak és a különböző szakpolitikák képviselői számára is, és a bizottság válasza megfelelő válaszként szolgál az erőteljes iparpolitika kiteljesítésében. Nem szeretnék itt részletekbe menőbben felszólalni, hiszen elmondtuk a különböző gondolatainkat már, de egy megjegyzést szeretnék elmondani első olvasat után. Egy ilyen projekt olyan elveknek felel meg, fontos elveknek, mint az élet védelme. Alapvető fontosság, hogy minden szereplő kötelezettség vállalásaihoz tartsa magát. Példával élnék ezzel kapcsolatban. Az egyes cikkben pontosítást olvashatunk arról, hogy az Európai Unió az ingyenességet garantálja az élet védelmével kapcsolatban safety of life szolgáltatás szintjén, és a, a nyílt szolgáltatásnál is. Itt a jogalkotási szövegben ezt látjuk, ami a bizottság jogalkotási tervezetét illeti a módosítók, amelyeket beterjesztünk, majd különböző aspektusokat fognak kidomborítani. Köszönöm, elnök úr. Kavada asszonyt kérnénk fel, hogy a bizottság részéről fejtse ki gondolatait. Köszönöm, elnök úr. Valóban a bizottság képviselője vagyok, és először is köszönetet szeretnék mondani, valamint gratulálni Foster asszonynak kiváló véleménytervezetéhez. Még egyszer, mint már többször is, köszönetet szeretnénk az Európai Parlamentnek mondani a konstruktív, építő jellegű támogatásához e két Agnos és Galileo ö, program tekintetében, mint Foster asszony is utalt már rá, olyan rendszerekről van szó, amely jövőbe tekintő technológiát képvisel nem csak az EU-ban, hanem a világban is. Olyan technológiáról van szó, technológiákról, amelyek munkahelyeket fognak létrehozni. Erre szükségünk van Európában a mai időkben, és növekedéshez is hozzájárul majd. Ami az alkalmazásokat illeti, úgy gondolom, hogy elismerést, elismerően szólt Foster asszony, és a hmm, többi képviselő is arról, hogy számos alkalmazása lehet, mind a közlekedési, az energiaágazatban, és másodt is ezen technikáknak. 2008 óta az Európai Bizottság felkarolta már ezen program üzemeltetését a tanácssal és a parlamenttel együtt. Jó, úgymond sinekre helyezte ezen navigációs rendszerek létrehozását és üzemeltetését. Ma egyelőre csak sikerekről számít, számolhatunk be, és a jogalkotási tervezeten keresztül az Európai Bizottság egy olyan rendszert kíván bevezetni, amely a végső üzemeltetésének szab keretet e két rendszer szempontjából az elkövetkező évtizedekben. Melyek a legfőbb célok, amelyeknek az üzemeltetésre, amikor az üzemeltetésre gondolunk? Szabatolni kívánjuk a szolgáltatás nyújtást egyenlő módon 5 Galileo és 3 EGNOS szolgálatnál. A három első Galileo szolgálatot, szolgáltatást már 2014-től be kívánjuk vezetni. Itt most már kilépünk abból a célból, hogy a teljes infrastruktúrát vezessük be, hanem a szolgáltatásokra gondolunk, a polgárok által felhasználható szolgáltatásokra. Igen fontos elvez, az intézmények szempontjából, az EU intézmények szintjén. Megfelelő módon kell kézben tartani mind a költségeket, mind pedig az ütemtervet. Utaltak önök is arra, hogy a programban a múlt idején túlzott költség, túl költség túllépésekre került sor, és az ütemtervben is csúszások történtek. A, viszont az Európai Ürügynökséggel együtt azon dolgoztunk, hogy a költségeket kézben tartsuk, és 2014-ben 18 műholdat kívánunk az űrbe felküldeni, 2016-ban 24 legyen, 2020-ban pedig már az összes műhold felkerüljön az űrbe. Igazuk van akkor, amikor azt mondják, hogy az interoperabilitásra kell a hangsúlyt fektetni, ugyanakkor mi nemzetközi szinten partnereinkkel azon dolgozunk, az amerikaiakkal, a GPS rendszerrel együtt kívánjuk kombinálni a két rendszert, és a lehető legjobb minőségű szolgáltatást kívánjuk-e kombinációból is kihozni. Harmadik célja, igen fontos célja a bizottságnak e rendszeren keresztül, és azt is látom, hogy az önök szakbizottsága számára is, a témafelelős számára is az az, hogy egy olyan kormányzási rendszert, megfelelő rendszert vezessünk be, amely megfelel egyrészt azon alkalmazási és továbbfejlesztési szükségleteknek, valamint a hatékonysági igényeknek. Maga a bizottság, a program menedzsere, üzemeltetője a jövőben ki szeretnénk szervezni ezen üzemeltetési funkciót, a GNSS ügynökség részére felé, ahol a területen az Európai űrügynökség támogatást nyújt a GNSS ügynökségnek. Hogy visszatérjünk Foster asszony tollából származó jelentésre, igen nagy megelégedéssel olvastuk a bizottság részéről a tervezetet. Úgy érezzük, hogy igenis hangsúlyt kifejezetten a legfontosabb kulcsfontosságú programaspektusokra tudta helyezni, ilyenek az alkalmazás, valamint azon erőfeszítések, amelyekre szükség van a Horizont 2020-as programban annak érdekében, hogy az alkalmazásokat és szolgáltatásokat kibővítsük. Másrészt a kormányzás aspektusa, mint ő is utalt már rá, világosan, szigorúan kell a szerepeket és felelősségeket a különböző résztvevők részéről meghatározni a programban magának az információnak a terjesztése és köröztetése a különböző illetékesek között, a parlament, a tanács és a program továbbfejlődése szintjén nem csak a szakbizottság felé kell beszámolnunk, hanem a Galileo programban is úgy kell eljárnunk, ahogyan Foster asszonyára utalt az általa támogatott módosítókon keresztül megvalósuló közbeszerzési politika apróbb finomításokat igényel még az Európai Bizottság részéről, és azzal zárnám a felszólalásomat, hogy a 9-es módosítójára utaljak, amely a szellemi tulajdonjogra vonatkozik. Nos, Egyelőre a két rendszer tulajdonosa, a két infrastruktúra tulajdonosa a bizottság. Fontos, hogy a tulajdon fennmaradjon annak érdekében, hogy döntésképesek legyünk az üzemeltetés szakaszában a bizottság, az EU nevében, tehát tulajdonosa maga azon eredményeknek is, amelyeket finanszíroz a bizottság. A Foster asszonyféle módosítón keresztül látjuk, hogy a harmadik feleket is bátorítjuk, akik esetleg elemeit fejlesztik ki a rendszernek, amelyen keresztül a bizottság megfelelő megállapodásokat köthet, annak érdekében, hogy tulajdonossá váljon, és a szellemi tulajdonjog fontos az alkalmazások kifejlesztésénél, igen fontos, alapvető fontosságú, és ezt azért kívánjuk elérni, hogy magában, hogy minél inkább a rendszer lefedettsége megvalósuljon, a szolgáltatások megjelenhessenek mindenütt Európában és a világban. Utolsó gondolatként hadd osszam meg önökkel, a díjszabási politikával kapcsolatos megfontolásainkat. Azt hiszem, Dever, Deverák asszony utalt magára a díjszabásra, valóban igaza van. Az öt Galileo szolgáltatásból az első szolgáltatás valóban ingyenes, mert ott a GPS-szel versengünk, ugyanakkor más szolgáltatások is léteznek, ahol a bizottság jelenleg méreható elemzést végez a tarifa díjszabási politikája meghatározására. Ha lehetőség van arra, hogy közvetlen bevételeket generáljunk, az azzal járna, hogy az EU költségvetését kevésbé, terhel, kevésbé terhelnénk meg, és hogyha erre lehetőség van, akkor valamilyen szinten a társadalmi és gazdasági jövedéket is tudnánk fokozni. Ami a Safety of Life szolgáltatást illeti, ez a harmadik szolgáltatás, nos, hogy ez egyelőre ingyenes, no hát egyelőre kivárunk. Méreható elemzést kívünk, kívánunk végezni, eh, hogy szilárd alapokon nyugvó véleményt tudjunk megformálni arról, hogy milyen irányba kell a díjszabás szintjén ellépnünk a bizottság részéről észszerűen kívánunk eljárni, hogy mind a parlament, mind a tanács lehetőséggel bírjon arra, hogy relevánsan, konzisztens módon tudjon döntést hozni. Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr, és most és utoljára köszönetet mondok az előadónak, a bizottság első olvasatban szeretné lezárni ezt a dossziét, amennyiben lehetőség van erre, hogy 2013-ban a végrehajtás stádiumába léphessünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Döverák asszony a díjszavással kapcsolatban nem. Én nem azt mondom, én én úgy emlékszem, hogy a legején arról volt szó, hogy ingyenes lesz a szolgáltatás, aztán az ingyenes szó jelző kikerült a szövegből. Ezért kérdeztem rá a díjszabásra. Foster asszony, zárszóval. Köszönöm. Köszönöm, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégák a megjegyzéseket, javaslatokat, és a, a kimerítő választ Kevadászöntől a bizottság részéről. Válaszai remélem egyben a kolléganő kérdéseire is válaszoltak, legalábbis ezt remélem. Mert valóban nagyon szakmaiak ezek a kérdések, ahogy elmondtam már, én nem véletlenül fogalmaztam ilyen egyszerűen és egyenesen. De köszönöm, amit a kollégák is elmondtak. Krim úrnak igaza van, hogy most itt ez közlekedési bizottsági kalappal a fejünkön kell nézni, lehetne más szempontból is nézni, mezőgazdasági szempontból, vagy mit tudom én, a hídépítők szempontjából, de mi itt a közlekedési bizottság vagyunk, és a magunk területén biztos, hogy egyértelmű a haszon. Lichtenberger asszony interoperabilitásra vonatkozó felvetése fontos, hiszen milliárdokat investálunk dollárban, euróban, fontban, különböző rendszerekbe, amelyek aztán ö, még a, a házunk kerítésen kívül sem visznek minket, tehát ö, ez pazarlás. Nagyon sokfélék a technológiák, és ö, ö, szerintem az EU és a polgár érdekeit kell elsősorban figyelembe venni, de még a külső szemlélőnek is, a harmadik országbelieknek is fontos lehet az itteni interoperabilitás. Sőt, itt tudunk csak versenyezni az amerikaiakkal, hogyha ezt megteremtjük a hardware és szoftver területén egyaránt. Galicsak úrnak igaza van, a Galileo eredeti vitája tíz évvel ezelőtt még nagyon sötét jövőt vázolt fel. Tulajdonképpen nagy dolog, hogy legalább idáig eljutottunk. Működnek a rendszerek úgy, ahogy, de valamelyest, és én az űripar elkötelezett támogatójaként azt kívánnám egész Európának, hogy a francia példát követnénk, mert elkezdték a dolgot, megépítették a kilövőállomásaikat, a műholdjaikat, és onnantól kezdve nem volt visszaút. Tehát kell egy ilyen lendület, de most már egyre több európai ország részt vesz űreszközök építésében, technológiák fejlesztésében, az Egyesült Királyság mindenképpen, de máshol is van szoftver és hardware fejlesztés. Tehát ez egy jó üzleti ág, egy kiváló lehetőség sokaknak, hogy ezen a területen fejlesztenek. Ezért volt fontos, hogy elmondjuk, amit gondolunk, és egyértelmű üzenetet fogalmazzunk meg. Az adópénzek akiket mi képviseljük, tehát tőlünk vonták el a pénzeket, követelhetjük a választók levében, hogy jól költsék el a pénzt. Egy biztos, hogy azt el kell kerülnünk, hogy átfedések legyenek, hogy, hogy új ügynökségek, hatóságok, intézmények jöjjenek létre, amelyek nem, hogy nem működnek együtt, hanem inkább gátolják egymás munkáját. Tehát mint az adópénz forrásai, elvárjuk az együttműködést, azt, hogy hatékony, eredményes legyen a beruházás, és önök felügyelhetik ezt a bizottság részéről, és garantálhatják ezt nekünk. Tehát jogosan elvárjuk azt, hogy önök jelentség felénk, vagyis a választók felé, hogy mit értek el, mi a önök sikerében vagyunk érdekeltek, a közös sikerben. Remélem, hogy gyakran látjuk, és újra látjuk hamarosan egymást. Köszönöm még egyszer mindenkinek a hozzájárulásokat, és a bizottságnak is, hogy eljött, és még egyszer újra a titkárságnak, főleg Krisztinának, aki hatalmas munkát végzett, miközben engem segített. Még egyszer tehát mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Merci beaucoup, euh, Madame Foster. Köszönöm, Foster asszony, emlékeztetem Önöket arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje 2012. június 13 dele. A Trantban július 10-én szavazunk, Itrében szeptember 6-án, és az októberi plenárison kerül majd sor valószínű a szavazásra. Köszönöm a mai ö, munkát, és holnap délelőtt, egész délelőtt szavazni fogunk. Kellemes estét és a holnapi viszontlátásra.